Kedves kollégák, folytatjuk a szakbizottsági ülés napirendjét. A túlszabályozásról kértünk egy tanulmányt annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy milyen hatásai vannak a túlszabályozásnak ugye ez nagyobb terhet ró a programkészítőkre és a kedvezményezettekre is, a közbeszerzés után a B tematikus főosztály a Special Foresight céget kérte fel ennek a tanulmánynak az elkészítésére. A cég teljes körű elemzést készített a túlszabályozás fő okairól, beazonosította a problémákat és intézkedéseket javasol a túlszabályozás korlátozása érdekében, és ma délután Kai Böhm urat üdvözölhetjük itt, a Special Foresight kutatóját, aki be fogja mutatni a tanulmány eredményeit a az ismertető után pedig megadnám a szót a képviselőtársaknak, hogy kérdezzenek, észrevételeket tegyenek. Bőm úr, öné a szó már is. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és megpróbálok nagyon gyorsan végighaladni ezen az elég összetett tanulmányon. Megpróbálok megpróbálom ismertetni a gold platingről szóló tanulmányt. Először a célokról, módszertanról beszélnék, aztán a definíciót adnám meg, a programozási ciklus közben bekövetkező gold platingről beszélnék, hogy melyek azok a mozzanatok, amikor erre sor kerül. Megvizsgálom, hogy melyek az okai és a hatásai, konklúzióimat is közzé teszem azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne csökkenteni a gold platinget. Mi a célja ennek a tanulmánynak? Nos, mind az öt ez az alapot megvizsgáltuk, és megnéztük, hogy a gold platingnek milyen okai lehetnek, és milyen következményekkel járhat az. A háttér feltárását a szisztematikus megközelítésben végeztük, a Igazából ennek a szakpolitikai területnek ez egy rendszer szintű problémája, egy rendszer szinten próbáltuk értékelni, és egy sor interjút készítettünk a területen dolgozó szakemberekkel a tagállamokban, és megpróbáltuk feltárni, hogy tulajdonképpen mi is történik. A fókuszcsoportunkba is meghívtunk néhány embert e szakértők közül, hogy megért hogy a 28 tagállama hogy néz ki a dolog, és melyek a közös vonások az Európai Unió szintjén. Így alakultak ki a következtetéseink és a besorolás kategóriák. 28 tagállammal foglalkoztunk, 9-szel mélyrehatóbban, de igazából csak a gold plating, plating különböző típusait tekintettük át a különböző tagállamokban más jelenségekkel nem foglalkoztunk. Mindenesetre nem csak egy néhány tagállamot vizsgáltunk, hanem az általános képre voltunk kíváncsiak. Négy fogalom fontos itt. Van az aktív gold plating, és leginkább erre gondolunk, amikor a gold plating kifejezést halljuk. Tehát amikor az Európai Unió szintjén már létező szabályozáshoz újabb feltételeket, követelményeket állítanak, ez az aktív gold plating vagy túlszabályozás, aztán van passzív formája is ennek. amikor az egyszerűsítési lehetőségeket nem használják ki, amikor kevesebb teherrel, kevesebb költséggel járó intézkedést nagyobb költséggel, nagyobb teherrel oldanak meg. Administratív költségekről beszélünk, ezek a, az irányító testületeknél felmerülő költségek, illetve administratív terhekről beszélünk, ezek alapvetően a kedvezményezettek számára felmerülő költségek vagy terhek. Ezt a négy fogalmat szeretném tehát használni, és ezekre vissza fogok majd térni. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, ezt egyébként nagyobb változatban a jelentésben is megtalálják, a bal felső részen látnak egy kék nyilat, ez az EU szabályozási környezete, ezt kell alkalmazni, hogyha támogatásokat akarunk felhasználni. Aztán a több kisebb sárga nyíl a többlet szabályozást jelzi nemzeti szinten, amelyek hozzájárulnak, tehát kiegészítik az EU követelményeket, és fontos a szabályozási környezet interpretációja is, mert nem mindenki érti pontosan, hogy mi a követelmény. Mindez többlet administratív költséget, többlet administratív terhet eredményez. Ezt látjuk itt középen, és ez többlet költséget jelent végeredményben a kedvezményezettek számára. Hát mindenkinek lenne tennivalója, Természetesen ez az ábra nem az arányokat jelzi, egyszerűen csak azt próbálja bemutatni, hogy hogyan adódnak össze a dolgok. Nézzük a terv vagy programkészítési ciklus során bekövetkező túlszabályozást, gold platinget, melyek a mozzanatok, melyek azok a pillanatok, amikor ez bekövetkezik jobbra fent az akkreditációs folyamat szerepel a program szintjén, ugye a nemzeti hatóságok a közvetítőknek való továbbadáskor többletkövetelményeket határoznak meg. Aztán a pályázási folyamatnál is többletfeltételek jelennek meg a jogosultság szabályozásánál a szükségeshez képest. Ugye különböző igazolásokat, dokumentumokat kell eh, benyújtani, és nagyon különbözik, hogy eh, milyen követelményeket várnak el, vagy támasztanak. Aztán a horizontális eh, elv alapján egy csomó minden hozzáférhető kellene, hogy legyen. És nem fogom itt a részleteket ismertetni, mert kevés az időm. Aztán a pályázás után következnek a monitorozási követelmények, és ez is nagyon, illetve beszámolási követelmények, ez is nagyon különbözik tagállamonként, hogy például milyen gyakran kell beszámolni, jelentős küldeni. Aztán az e-kohézió. Az e-kohézió azt jelenti, hogy elvileg mindent elektronikusan kellene, hogy tudjunk kezelni, illetve a, ez, az a párhuzamos papír alapú ügyintézés nem kötelező az EU szabályok szerint. A, térítés, pénzkiutalás feltételrendszer, és nagyon különbözik a tagállamokban. És vannak esetek, amikor nagyon egyértelmű a túlszabályozás, a gold plating. Hogy mikor lehet kifizetni a pénzt, az nagyon eltér az egyes tagállamokban. Nagyon máshogy szabályozzák a feltételeit. Aztán jön a pénzügyi ellenőrzés, biztos sokat hallottak erről. Ez egy gyakran sokkal merevebb megközelítést követ, a küszöbök a közbeszerzéseknél eltérnek a tagállamokban, és többlet feltételeket is szabnak. Olyan eseteket is találtunk, ahol a pénzügyi ellenőrzés több mindenre terjed ki, mint amit finanszírozott az EU. A szabályozási kereteket, tehát ki bővítik, és olyan dolgokat is elvárnak, amelyek nem tartoznak szorosan a támogatott tevékenységhez. A túlszabályozás vagy gold plating okai, elég bonyolult ez az ábra. A legfelső sor a lényeg, erről szól a, a túlszabályozás lényegében. Következetlenségek és többlet szakpolitikai célkitűzések, aztán változó szabályozások, illetve késedelemben lévő szabályozások interpretációs bizonytalanságokhoz vezetnek. Ez egy nagyon jelentős tényező. Gyakran előfordul, hogy az egyes testületek nem látják tisztán, hogy milyen szabályt kell betartani. hogyha tovább haladunk lefelé ezen a vázlaton, látjuk, hogy rossz tapasztalata van sokaknak, és e, annak, annak érdekében, hogy elkerüljék a kudarcot, a kockázatokat, e, merevebb feltételrendszer alakul ki. Azt sem szabad alulbecsülni, ami később következik, vagyis, hogy különböznek az administratív hagyományok és kultúrák Európában. Tehát ez is előidézi a túlszabályozást. Az interjúkból az derül ki legtöbbször, hogy azért járnak így el, mert az auditoktól tartanak. Összességében nagyon bonyolult a rendszer, és a rendszer több szereplőjének is érdekében áll, hogy még egyet csavarjanak a dolgokon, még bonyolultabbá tegyék azokat, hogy még nagyobb bürokratikus hatalmuk, még szélesebb jogkörük legyen. Tehát érdekek, administratív hatalom, ezt is föl kellett írnunk ide. Tehát amikor még egy aláírás, még egy dokumentumot kérnek be, illetve a kommunikáció és az együttműködés hiánya. És uh, nyilván mindezek egyfajta bűvös kört alkotnak. Melyek a hatásai a túlszabályozásnak? megpróbáltuk a programok és a nemzeti hatóságok szintjén vizsgálni a az administratív költség megnövekedését, ugye több a munka, amit el kell végezniük, többször kell ellenőrizni a megfelelést, és valójában nem biztos, hogy eléri a célt az a program, amit finanszíroznak. Minél bonyolultabbak a dolgok, annál több időt vesznek igénybe, lelassul a folyamat, több időbe telik a pályázatok feldolgozása, a kiértesítés, elbírálás, finanszírozás, ellenőrzés, minden késik, minden csúszik, minden lassú. És annyira tartanak az emberek attól, hogy valamit rosszul végeznek el, hogy túlbonyolítják a folyamatokat. Ezáltal csökken a hatékonyság végül is a kedvezményezettek számára is megnövekszik a teher. Több munkát kell elvégezniük, és különösen a kis vállalkozások, kis civil szervezetek, kis önkormányzatok, akik nem rendelkeznek nagy rutinnal, vagy komoly apparátussal, tehát ők őket terheljük túl, őket riasztjuk el ezekkel a többletterhekkel, tehát igazából mindenki megszenvedi mindezt, de a kis szerepvállalók nagyobb hátrányokkal kell, hogy számoljanak. Túl bonyolult pályázni, inkább ne pályázzunk, mondják. és amit már említettünk, hogy a lényeg már nem a végrehajtáson van, hanem azon, hogy a szabályoknak megfeleljünk. Itt egy összegző mm, ábra arról, hogy hogyan is alakul ki a túlszabályozás. Összességében a következő konklúziókat vonhatjuk le, általában növeli az administratív költségeket és terheket a túlszabályozás, az administratív követelmények egyharmada átlagosan túlszabályozásnak, gold platingnek tudható be, tehát elég magas ez az arány. Az aktív és a passzív túlszabályozás is szerepet játszik, és a az irányítási folyamat bármelyik szintjén megvalósulhat. Tehát az egész közös irányítású programciklus során. A különböző alapok, különböző tevékenységek között nincsenek nagyon jelentős eltérések, inkább az administratív kultúrák, a tagállamok között találtunk jelentős eltéréseket. És hogy az okokhoz visszatérjünk, az egyik legegyértelműbb ok a félelem, a bizonytalanság, nehogy elrontsuk, nehogy megbírságoljanak a végén és ahogy említettem az előbb, ez a az összetettsége a rendszernek egyfajta bűvös körhöz vezet. Nem mindig rossz dolog a túlszabályozás. Időnként előfordul, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, itt most tényleg arról van szó, de indokolható, mert esetleg van egy másodlagos cél, amit szintén el kellene érni, és ezért indokolható a többletkövetelmény kiszabása, mondjuk zöld közbeszerzés. Tehát, hogyha én zöldíteni akarom a közbeszerzést, akkor van egy többlet célom, és az alap közbeszerzési követelményekhez újabb követelményeket határozok lehetnek, tehát a különböző érdekek között egyensúlyra törekszünk, tehát lehet, hogy gold plating valami, de mégis indokolható. És ahogy már említettem korábban, um, a um, közös vagy osztott irányítású rendszerben minden szerepvállalónak feladata a túlszabályozás elleni küzdelem. Ajánlásaink nagyon röviden. Hogyha csökkenteni akarjuk a túlszabályozást, akkor a következőkre lenne szükség az EU szintjén, átláthatóságra, világosságra, egyszerűségre, de arra is, hogy ne változzanak állandóan a szabályok. A szabályok nem mindig tökéletesek, de ne bizonytalanítsuk el állandóan az embereket, legyen folyamatosság, a szabályok legyenek stabilak. Lehet, hogy jobb, ha stabil egy szabály, mint hogyha kicsit feljavítják. Nemzeti szinten Sok szó esett arról, hogy mennyire fontos lenne az elektronikus kormányzás használata, és hát a nemzeti adminisztratív kultúrákat is meg kell változtatni, amennyiben ez lehetséges. A program szint. fontos, hogy a kedvezményezettek világosan láthassanak, és így kevesebb teher legyen rajtuk. Nagyon fontos horizontálisan a képességépítés, a e, nyitott párbeszéd, a megfelelés és a teljesítmény közötti egyensúlyra törekvés. Az, hogy ne csak elképzelésünk legyen arról, hogy pontosan e, mit várnak el egy auditnál. ne folyamatosan a megfeleléssel foglalkozzanak a programot végrehajtók, tehát a megrendelés és a haszna, a, tehát a megfelelés, bocsánat, és a haszna a programnak legyen egyensúlyban. Az utolsó szlájdon már nem csak a jelenlegi időszakkal foglalkozunk, hanem 2020 utáni időszakra is eh, kitekintünk. Hogyan lehetne három különböző modell szerint javítani a túlszabályozás helyzetét, tehát a jelenlegi rendszer megtartásával is el lehet mozdulni a megfelelésen való hangsúlytól a mm, teljesítés a cél elérésének a hangsúlya felé. hogyha túlszabályozástól teljesen meg akarunk szabadulni, akkor viszont sokkal szigorúbb, egyértelműbb szabályokra van szükség, hogy az interpretáció ne jelentsen bizonytalanságot, nagyon részletes szabályozási környezetre, nagyon világosra minél jobban ellenőrzik azt, amit, azt, amit történik a programok kivitelezésénél, annál kevesebben mernek bármit is tenni, és annál nagyobb a bizalmatlanság. Tehát fontos lenne a rugalmasság és a bizalom fontos, hogy az achievement, tehát a cél elérése, a teljesítés megfelelő hangsúlyt kapjon, és ne csak a jogászkodáson legyen hangsúly. Úgy gondolom, hogy a jogalkotónak kell természetesen kiválasztani, hogy melyik út a megfelelő, mi csak néhány pro és kontra érvet soroltunk fel a jelentésünkben. Itt most abba is hagyom, hogy önök tudjanak kérdezni, illetve észrevételeket tessenek. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, Böhm úr, hogy nagyon világos információkkal szolgált számunkra. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy szeretnének-e kérdezni. Buda úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt az előadást. Persze, nagyon fontos kérdés a gold plating, a túlszabályozás, tagadhatatlan, hiszen az a célunk, hogy egyszerűsítsük az európai eszközök felhasználását a kedvezményezettek körében. A következő tanulságokat vontam le az előadásából. Nem egyértelmű az értelmezés. A szabályok értelmezése. Akik a szabályokkal dolgoznak, bizonytalanságban vannak, és kvázi túlszabályozásra ösztönzi őket az a félelem, hogy esetleg hibákat követhetnek el. Igen, tudjuk, hogy ez megtörténik, Az a kérdés, mi, hogyan lehet egységes eljárásokat kialakítani. Arról is beszélt, hogy a különböző igazgatásokban különböző kultúrák, közigazgatási kultúrák érvényesek. Ez igaz, de nem hiszem, hogy a 27 tagállam közül egy is csak volna, amely ne fogadná el, hogy egységes, egyszerűsített eljárásokra van szükség, amelyek aztán teljesen megfelelnének a bizottság elvárásainak is és amelyek egyértelművé teszik, hogy hogyan kell, hogy működjön a rendszer, akkor, hogyha európai pénzeket akar valaki lehívni vagy felhasználni. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy egységes eljárásokat alkalmazunk minden tagállamban. Ezzel az igazgatási terhet csökkentenénk. Teljesen jogosan állapította meg, hiszem azt, hogyha bizonytalanságban van az ember, akkor óvatoskodik, és voltak éppen kevesebb hasznot hajt az egész rendszer. A túlszabályozás tehát félelemhez vezet, és ez, sem, ez kontraproduktív. Először meghallgatjuk az összes kérdést, és aztán ön egyszerre válaszolhat majd rájuk. Kucák kollega. Děkuji za udělení slova. Já bych se chtěl... Köszönöm szépen. Nagyon izgalmasnak tartom ezt a vitát, és köszönöm az előadását. Kérdezem, hogy a civil szervezetekkel, illetve a jogi szakértők érdekképviseleteivel kapcsolatban vannak-e? vizsgálják-e, hogy a beültetés során, az átültetés során további kötelezettségeket rónak-e a szereplőkre. A cseh köztársaságban megvizsgáltuk a gold plating, a túlszabályozás jelen, jelenségét, és a 2012 óta eltelt időszakban azt állapítottuk meg, hogy a gold plating a kötelezettségek, adminisztratív kötelezettségek 25%-áért felel. Magyarán mondva, minden negyedik valamilyen adminisztratív feltételt nem az Európai Unió jogszabálya írt elő, hanem a cseh átültető jogszabály. Egy sor példával élhetnék. Például volt egy botrány a pék termékek piacán, ahol minden egyes buktát külön be kellett csomagolni. Hát ez egy bukta volt. Tagadhatatlan. És ez a gold platingre vezethető vissza, vagy pedig a vízcsapokat kellett kicserélni, holott ez az Európai Bizottságnak csupán ajánlása volt. De a cseh köztársaságban az átültető jogszabály már kötelezőn írt elő. Kérdezem, tehát, hogy hogyan látja a tagállamokban lévő civil szervezetekkel és jogi szakértőkkel való együttműködés lehetőségét, ebben rejlik-e vajon a gold plating csökkentésének lehetősége. Aztán a hatástanulmányok területén A hatástanulmányokkal meg lehet -e oldani ezt a szerencsétlen jelenséget, hiszen meg kellene magyarázni a nemzeti végrehajtó hatóságnak, miért akar további jogszabályt alkalmazni. Köszönöm szépen, Lipson úr. <clears throat> Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést, amely egy olyan dolgot ír le, amelyet nagyon is jól ismerünk. És nagyon jó, hogy kapunk egy ilyen összképet. Úgy gondolom bizonyára, hogy igazából a revizorok, akik ellenőrzik a helyzetet, igazából félelmet keltenek, és a félelemtől is követnek el hibákat. Tehát meg kell nézni a nemzeti és az európai hatóságok közötti együttműködés, hiszen ha a nemzetiek hibát követnek el, akkor az Európai Bizottság büntet. Tehát igazából, hogyha nagyobb ér dolgokra van szükség, akkor nagyon jó, hogy kihasználhatjuk ezt a vitát. Most attól függetlenül, hogy hogyan haladunk a jövőben, azt hiszem, hogy többet kellene összpontosítanunk az eredményekre. Tehát meg kellene találnunk azt a formát a rendszerben, amelyel tudunk megfelelően dolgozni. Mm, ismerek olyan eseteket, hogy megkíséreltük a nagyobb projektek esetében. Tehát például turista térségekben, ahol több száz kisvállalat van a turizmuson belül, összefognak, és mondjuk egy platformot hoznak létre, ahol projektekkel, nagy projektekkel együtt foglalkozhatnak. És itt a kis egyes szereplők pedig onnan kaphatnak projektforrásokat. És igazából van egy szabályrendszer, kompetencia, és a kis szereplő, a kis vállalatnak nem kell annyit foglalkozni ezekre a dolgokra, mert tudja, hogy megvan a megfelelő kompetencia a platformban. És a nagy projekteket a kicsik számára is lehetővé tenni. Tehát ez főleg vidék és térségekre vonatkozik, ahol nagyon sok a kisvállalat. És nagyon fontos az, hogy, hogy ösztönözzük az ilyen kompetencia platformok létrehozását, hiszen bíznak bennük. Tehát vannak megoldások, de ezeket a megoldásokat sokkal inkább eredményközpontúan kell megfigyelnünk. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm, Viktor Bastinárú. Köszönöm, kedves barátom. Románul szeretnék felszólalni, hiszen úgy tűnik, hogy ez egy ilyen visszatérő jelenség. Állandó deja vu érzésünk van, és bár mi mindig verjük az asztalt, legyen lett, légyen fog legyen kell lenni egyszerűsítésnek, de mentől többet mondjuk, antól bonyolultabb lesz a valóság. Ez egy típusú kafka. És így voltak éppen, tehát a valóság a mi szándékunk ellen zajlanak az események, és néhány román valóságokról szeretnék beszámolni. Aspekt, care creează Először is nagyon fontos a pánik, amiről a tanulmány beszélt, hogy maguk a közszolgák megijednek, és a különböző könyvvizsgálati, számviteli és egyéb kritériumokkal nehezítik a végrehajtást, de ahelyett, hogy egyszerűsítenék a végrehajtást, csak bonyolítják azt. Gyakran úgy áll a dolog, hogy a nemzeti számvevőszék vizsgálata teljesen más elvek szerint vizsgál, mint az európai számvevőszék és az Európai Számvevőszék iránymutatásait a tagállami számvevőszékek nem követik le. Éppen ezért kívánatos volna, hogy mondjuk a számviteli szabályokat, illetve a könyvvizsgálati szabályokat egyszerűsítsük, és európai normákkal határozzuk meg, de minden esetre Romániában ez nem így működik. A román számvevőszék sokkal bonyolultabb, sokkal szigorúbb kom, ö, kritériumokat ír elő, ez már szinte a visszaélés, az abszurd visszaélés kategóriáját juttatja eszünkbe. Van itt még egy elem, amely szintén nagyon fontos, mégpedig, hogy az igazságügyi hatóságok az állítólagos csalásokkal hogyan bánnak. hogy vannak ügyészek, de a fellépésük nem egységes. Hiszen ha voltak éppen fennáll a gyanúja, hogy valami csalást követtek el, akkor egységesen kellene fellépniük minden tagállam minden ügyészségének, vagy nyomozóhatóságának. De ez nem így van. Romániában egész drámai a helyzet. Ugye a DNA a román korrupció ellenes ügyészség magához vonja ezeket az ügyeket. Én támogatom az ilyenát, és fontos, hogy a szankcióknál példaértékű szankciókat fog, szabjunk ki, hiszen itt európai pénzekkel költenek el, vagy azokkal élnek vissza, de úgy gondolom, hogy közös értelmezésre, közös átültetésre van szükség, pedig gyakran a jogszabályokat egyénre bontva, vagy csoportra bontva értelmezik, és ez oda vezet, hogy bizony a kedvezményezettek gyakran félnek. Tényleg megbínul a kezdeményezőkészség, és a bizottság nagyon jól tudja, a, hogy hogyan szabályozzák túl a végrehajtási szabályokat a tagállamokban, ezt meg kell akadályozni. Végezetül pedig Fontos az is, hogy megteremtsük a stabilitást. Európai szinten arra volna szükség, hogy valami világos határidőket határozunk meg. Azt mondjuk, hogy ez alatt, az időszak alatt ezen jogszabályokat fogjuk módosítani, ezek változtatására van lehetőség. Mondjuk az operatív program elfogadása után ennyi időn belül a szabályok megváltoztathatóak. Ezen határidő letelte után azonban a szabályokat nem lehet megváltoztatni. Ez egy olyan kiszámíthatóságot, olyan jogbiztonságot adna, mely mindenki érdekében volna. Mondok egy példát. Múlt évben volt egy operatív program, és háromszor módosították az operatív program um, odaítélési és végrehajtási feltételeit. Ez pedig oda vezet, hogy a kérvényező nem tudja, hogy mihez tartsa magát, előkészítette a projektjét, az bizonyos szabályok alapján, és amikor be akarja nyújtani, akkor tájékoztatják, hogy módosították a szabályokat. Aztán ez újra megtörténik, ez persze egy csomó költséggel jár, csomó emberi munkát igényel, hogy újra megírja a pályázatot. Összességében ez teljesen abszurd. A bizottság tud erről. Világos iránymutatásra van szükség, amelyel ezt a rossz szándékű kreativitást meg lehetne nyírbálni, meg lehetne öm, korlátozni lehetne. És van itt még egy szempont, melyről nem akarok megfeledkezni. Figyelembe kell vennünk a tanulmány egy másik észrevételét. Jelesül, hogy a, az igazgatási terhek egyben pénzügyi terheket is jelentenek és éppen a kis és közepes pályázók és kedvezményezetteket lehetetlenítjük el ezzel. Például a régen egy ipar által dominált régiókban nagy a szegénység. Ezeknek a régióknak nincsen olyan nagy lehetőségük, nem tudnak ilyen komplikált programokat végrehajtani integrált és több alapból finanszírozott programokra gondolok, ehhez nem rendelkeznek sem az emberi erőforrással, sem a saját forrással. A gazdaság szereplőinek éppen az van a célja, hogy járuljanak hozzá a gazdaság működéséhez, növekedéséhez. Ezért a szabályokat mindenképpen egyszerűsíteni kell. Van még egy kérdésem is. Úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság figyelmesen elolvassa-e majd az önök tanulmányát, és ennek fényében esetleg valamilyen változtatásokat és eszközöl. Ez tényleg kafkai már ez a helyzet. Egyszerűbbé kell tenni az alapok működtetését. Köszönöm. Köszönöm, mindig nagyon érdekes dolgokat mondasz. Derek kollégái a szó most, Wagner úré. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát Viktor ötször mondta azt, hogy végezetül, végezetül, végezetül, és végezetül, mielőtt végezetül befejezte mondandóját. Egy szóval az elemzés meglehetősen korlátozott volt, korlátozott ö, ö, térfogata volt ennek, hossza volt ennek a tanulmánynak. Ezért hasznos volna, hogyha tagállamokra lebontva tudnánk konkrét példákat kapni a túlszabályozás jelenségéről, a gold plating jelenségéről, ezt otthon jól fel tudnánk használni saját érvelésünkben. Ami pedig a túlszabályozás szabályait illeti, okait illeti, többet felsoroltak a szabályozás ismeretének hiánya, a gyors szabályozói változási környezet, félelem az könyvvizsgálattól. Hát azt hiszem, hogy ez a félelem a könyvvizsgálattól, illetve a büntetéstől való félelem a legerősebb motivációja a túlszabályozásnak. Kérdezem, mit lehet ennek ellenében tenni? Az önök jelentése, illetve ért tanulmánya általános ajánlásokat fogalmaz meg. Nos, azt látjuk, hogy a jövőben egyre inkább nem csak a megfelelést akarják elemezni a könyvvizsgálók, hanem a performancia alapú vagy teljesítmény alapú elemzés irányába áll át a könyvvizsgálat maga is. Ezzel pedig minnyien egyetértünk mind a költségvetési, mind a költségvetés ellenőrzési bizottságban egyetértünk azzal, hogy a vizsgálatok hangsúlyát a teljesítmény fele kell elvinni. Tehát a compliance felől egy új indikátorok irányába kell ellépni, amely a performance és a result, a teljesítmény és az eredmény szempontjait vizsgálná meg, és ezzel csökkenthetnénk a régiók, a kedvezményezettek félelmét is. Vannak tehát gondolatok, ötletek, a single audit, az egységes könyvvizsgálat rendszere, melyről Viktor beszélt, nagyon hasznos lehet. A confidence kontraktok, a, biz, a, olyan szerződések, amelyekben maga a kedvezményezett megfelelő a pénzzel, a közpénzekkel való bánás tekintetében megfelelő pozitív track rekorddal, múltal kell, hogy rendelkezzem Ezekkel mind csökkenteni lehetne az audittól, a könyvvizsgálattól és az esetleges adminisztratív büntetéstől való félelmet. Kérdezem Önt, hogyha a fókuszcsoportokban, amelyeket végrehajtottak, ahol a tanulmányokat végrehajtották, példákkal éltek, éltek-e példával a, a kedvezményezettek, hogy hogyan lehet a félelmet meghaladni? Köszönöm, Etman kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Be kell vallanom. Mivel én vagyok az utolsó, aki ebben a vitában felszólal, mindenki, aki előttem kapott szót, mindenkinek igaza van. A probléma az, hogy tudjuk, nagyon sokszor beszélünk erről, és igazából semmi kézzelfogható eredményeink nincsenek. Tehát a haszonélvezők életét nem könnyítjük meg. Nem enyhítettünk az ellenőrzési terhen, nem változtatunk meg semmit. Miért nem? Azért, mert senki sem elég bátor, hogy ezeket a változásokat bevezesse, amelyeket itt szorgalmazunk. És mindenki a tagállamokban és a házban ezt hangoztatja. Mindenki mondja, hogy hiányzik a bizalom. Svédországból hallottuk a jó példát, és ez tényleg egy probléma. És ez az akadálya annak, hogy az alapokat nem használják fel, nem hívják le rendesen. Hiszen nincs bizalom a tagállamokban, nincs bizalom a központi szint és a regionális szint között a tagállamban, ahol a programokat alkalmazzák. Tehát igazából nincsenek a helyi, regionális szervek és a végső haszonélvezők között. Ez pedig így egy ördögi kör hiszen így a haszonélvezők nem bíznak a hatóságokban. És ez egy szomorú dolog. Szomorúan látom ezt. ten sens, jaki stał... És így igazából szemlől veszítjük, hogy miről is szól az egész kohéziós politika, hogy miért hozták ezt létre. Az volt a kohéziós politika lényege, hogy az európai polgárok életszínvonalak közelítsen egymáshoz. Egyetértek az, hogy a strukturális alapokban a legnagyobb probléma az ellenőrzések, az auditok, és így tovább. És egyetértek mindenkivel, aki előttem szólt. Mindenki fél. És az a félelem pedig mindenkit megbénít. Miért? mert ezeknek az ellenőrzéseknek számos szintje van. És mechanikusok. Tehát nincs különbségtétel, és a hiba eredhet korrupcióból, vagy rossz akaratból is. Tehát természetesen vannak intézmények, amelyek bizonyos alapokat ültet, hajtanak végre, és ugyanúgy félnek ők is. Ez pedig ez felelős a kohéziós politika ilyen rossz imázsának. Ha egy dologban biztos vagyok, az az, hogy az Európai Bizottság szándéka jó. Nem akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de a bizottság ügyvédje. Igen, és délelőtt beszéltünk a 2020-ig terjedő bizottsági politikáról. És nagyon sok minden függ össze a túlszabályozással, a bürokráciával, a tagállamok szintjén. Tehát ez inkább a tagállamok szintjén jelentkezik, mint az európai szinten. Az emberek pedig rengeteg szabályt találnak ki. És hogyha valamilyen szabálytalanságot találnak bármilyen szinten, mi történik? új ajánlások születnek. Egyetlen egy apró hibácska alapján. És akkor most szorozzuk meg az apró hibák, szabálytalanságok számával. Tehát nyilván, hogy a csalás van, akkor fel kell lépni a csalás ellen, akkor azt meg kell szüntetni. De hogyha egy dologban biztos vagyok, az a következő. Hogyha előkészítünk egy projektet, hogyha végrehajtunk egy projektet, és több száz, több ezer oldal ajánlás alapján kell ezt elvégeznünk, akkor biztos vagyok benne, hogy egyszerűbb csalni. Hogy, mert akkor a szabályok egyszerűek. Hát nem egyszerű dolgokat elrejteni. Természetesen a dolgot itt egyszerűsítem. De most, hogyha mondjuk lenne 50 oldal, vagy 100 oldal szabály, hogy hogyan kell egy projektet végrehajtani, akkor szerintem sokkal kevesebb hiba lenne. Hiszen sokkal kevesebb szinten lehetséges lenne a lenne lehetséges a csalás. Hiszen, hogyha kevesebb a szint, akkor könnyebb elkapni a csalót. Akik csalni szeretnének, azok így nagyon jó lehetőséget kapnak, hiszen itt rengeteg oldal van, rengeteg hely, amin átmegy, könnyű csalni. Je vous remercie pour vos Köszönöm szépen az észrevételeket, nagyon érdekesek voltak. Mielőtt visszaadnám a szót a tanulmány készítőjének, én is szeretnék néhány észrevételt tenni. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament szintjén és eh, az európai képviselők szintjén, hiszen társ jogalkotók vagyunk, át kell vennünk ezt a prioritást, mi szerint a túlszabályozást vissza kell szorítani. Na most mit tapasztalunk? Azt, hogy a három oldalú egyeztetésen nagyon gyakran éppen az Európai Parlament bonyolítja, egyes részleteknél a szabályozást. A legutóbbi ciklusban részt vettem a háromoldalú egyeztetésen, és nagyon gyakran nem a lényeggel foglalkoztunk ott, hanem a parlament részéről bizonyos helyeken megpróbáltuk bonyolultabbá tenni a szabályozást. Tehát következetesnek kell lennünk nekünk is, mert elég jelentős a felelősségünk abban, hogy ilyen sok követelmény alakult ki. Második dolog. Gyakran gondolkodom egy látszólagos ellentmondáson, azon, hogy ez az Európa, ami leginkább liberálisnak nevezhető, hogyan vált bürokratikus szörnyeteggé. El kell, hogy ezen gondolkozzunk. A vitában hallottuk a választ. Úgy gondolom, hogy valódi bizalmi válság van az intézmények, a tagállamok, a regionális szervek és a kedvezményezettek között, a kedvezményezettek, a regionális szervek, a tagállamok és az EU között. Mm, minél kevésbé van bizalom, annál több ellenőrzésre kerítenek sort. A harmadik észrevételem pedig, legalábbis ez az én meggyőződésem, kompenzálja a demokratikus legitimitás hiányát a túl ellenőrzéssel és túl szankcionálással. Hogyha Európát a népek továbbra is felügyelő, ellenőrző és szankcionáló szervezetnek tekintik, úgy gondolom, hogy a bizalmatlanság az intézményekkel szemben még nagyobb lesz a jövőben. Bőm úrnak adom vissza most a szót, kérem, hogy röviden válaszoljon az összes észrevétellek kérdésre. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Néhány szót szólnék csak, hiszen nagyon sok mindent elmondtak a képviselők, de bizonyos dolgokat szeretnék tisztázni. Tehát remélem, hogy senkit sem felejtek el az első felszólaló azt kérdezte, hogy lehetséges lenne-e egy egyszerű eljárás az összes tagállam számára. Erről sokat vitáztunk, és a válasz az, hogy különböző adminisztrációs rendszerek vannak a tagállamokban. Tehát itt ez az európai adminisztratív sokrétűség mennyire fegyel meg, felel meg egy világos eljárásnak. Tehát van mozgástér, de el kell ismerni, hogy az országok, a régiók nagyon-nagyon különbözőek az Európai Unión belül. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy egy dolog mindenkinek jó lenne. Itt a nem profitorientált szervekről szólt valaki, vagy pedig különféle jogi tanácsadó szervezetek, hogy megvizsgálják a jogi helyzetet. Szerintem a jelentésben számos helyen említettük a korai párbeszédet az érintettek között, és szerintem itt sok mindent lehetne tenni. De elég sok a félreértés is ezen a téren. Hatástanulmány működhet, hogyha megnézzük a nemzeti szabályzó kereteket de a túlszabályozás ott is előfordul, ahol túl értelmezik az, hogy mi a teendő. És itt vannak bizonyos határok. És sokan mondták, hogy milyen, hogy nagy szerepe van az auditoroknak és hogy félnek tőlük. Tehát nem, nem feltétlenül az auditoroktól félnek. Tehát tudnunk kell, hogy mit találhatnak, hogyan olvassák a revizorok. Tehát nagyon sok félelem van, az igaz. És gyakran nem tudjuk, hogy miért félnek az emberek. Tehát amikor beszélünk velük, akkor sokkal nyugodtabbak de, de a revizoroknak, az auditoroknak van egy ilyen imázsuk. Nagyon fontos a korai párbeszéd a megfelelő auditorok és a program szereplők között. Tehát, hogyha valaki egy auditor, és együttműködhetünk, akkor nem, nem kell attól félni, hogy jaj, mit talál majd egy adott pillanatban. Nagyon fontos a párbeszéd, az átláthatóság, ez rengeteget segíthet. A platform projektek témája nagyon jó, tehát főleg akkor, hogyha sok kis érintett van. Tehát eh, szerintem léteznek működő megoldások, és bizonyos kritika is létezik ezekkel szemben. És nagyon lényeges az, hogy a platformok jól működjenek. De nagyon fontos az, hogy a projektekbe jusson a pénz, és nem valamilyen közvetítő platformba. Különben eh, a platformok egy nagyon jó lehetőséget képviselnek, hogy a kisebb szereplőket is szerepléshez juttassuk. A román kolléga a dolog komplexitásáról beszélt, és hogy a nemzeti audit, illetve a európai nem lehetne összehangoltabb. Szerintem itt a dolog lényege az, hogy az auditorok nem csak azt nézik meg, hogy az európai szabályokat alkalmazzák, hanem szükséges a nemzeti jogszabályokat is alkalmazni. Tehát volt egy esetünk Svédországban, ahol az európai előírásokat követték, de a sokkal szigorúbb svéd előírás nem. Tehát nem az a dolog lényege, hogy itt furcsa dolgokat találjanak az auditorok, hanem hogy megnézzék, hogy az érintettek az összes releváns jogszabályt betartották-e. Tehát amíg ennyire eltérők a jogszabályi keretek, jogszabályi környezetek, addig nehéz egységesen szabályozni. De természetesen lényeges, hogy milyen módszerrel auditálunk, és itt elég sok szereplő is van ebben a rendszerben, akik előre jelzik, látják, hogy hogyan dolgoznak az auditorok, és akkor nem lehet meglepetés. Tehát én konkrét példákat nem vettem be a bemutatómba, de a jelentésben rengeteg különféle eseteket találnak, tehát nagyon sok különféle aspektusokat találnak, hogy a túlszabályozás hogyan működik, konkrét példákkal mutatjuk, hogy hogy működik a túlszabályozás. És itt vannak a példák, konkrétan, hogyha ezekre van szükségük azon túl, amiket már hallottak. Tehát a megfelelésről áttérünk el a teljesítményre, tehát itt megvan megint az az auditálási kockázat, tehát a teljesítmény auditálás. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk. Én személyesen úgy gondolom, hogy a világos teljesítmény mutatók kidolgozása nehéz. Tehát nagyon nehéz, hogy megítélni, hogy milyen eredménye járt egy bizonyos folyamat. Tehát, de, de egyszerűsíteni a dolgokat szerintem. Volt itt még egy kérdés. A fókuszcsoportban, hogy hogyan könnyíthetjük a dolgokat, már ezt korábban is említettem hogy nagyon fontos a párbeszéd a különféle érintettek között, különféle szinteken, de főleg az auditorok és a programgazdák között. Tehát nagyon fontos az, hogy már nagyon korán megértés és bizalom uralkodjon a különböző auditorok és haszonélvezők között. Hogy eltűnjön a félelem hiszen a félelem arra vezet, hogy az emberek túl óvatosak lesznek. És ez visszavezet arra, amit az előbb hallottunk, hogy több bizalmat kell teremtenünk, és a bizalmat szeretnénk elérni, hiszen a bizalom az helyettesítheti a túlszabályzást. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Bőm úr. Szeretnék köszönetet mondani a kutatási részlegnek is, a B tematikus főosztálynak a munkájáért. Köszönöm szépen. Ezzel áttérünk a napirend következő pontjára, mint tudják, január 23-án első eszmecserét tartottunk. Buda kollégánk saját kezdeményezésű jelentéséről. A partnerek növekvő bevonása az Európai Strukturális és Beruházási Alapok teljesítményének láthatósága címmel bizonyos javaslatokat megfogalmaztunk. Szeretném átadni a szót Buda úrnak azzal, hogy jelzem, hogy a március 21-én 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, akkor először is Buda úrnak adom meg a szót, aztán az árnyék előadókat hallgatjuk majd meg. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Lambert úrnak a támogatásért és a vélemény kidolgozásában, és a koordinátoroknak is. ugyanis ez a saját kezdeményezésű jelentés nagyon fontos volt ahhoz, hogy a kohéziós politika láthatóságát növeljük. Minnyáján tudjuk, hogy ez a kohéziós politika az Európai Unió alapvető eszköze, amelyel a régiók közötti különbségeket csökkentjük, ugyanakkor a foglalkoztatást, a versenyképességet igyekszünk javítani az Európai Unió régióiban. A kohéziós politika keretében eh, megvalósult beruházások nagyon fontosak a tagállamokban, az életminőséget javítják, ugyanakkor a beruházások előnyeit az európai állampolgárok nem mindig látják. Ez a határozat abból indul ki, hogy a kohéziós politikát a az Európai Unió költségvetéséből finanszírozzák. Nem könnyű azonban kommunikálni ezt hatékonyan, csak az Euróbarométer felmérés során megkérdezettek egyharmada hallott a kohéziós politikáról és annak a pozitív hatásairól 2015-ben ahogy megfigyelhetjük, a mai Európa a szociális válságban van, a bizalmatlanság hangulata érzékelhető, ezért terjednek a rendszerellenes mozgalmak, ezért történik a Brexit, az európai jövő kapcsolatban többsebességes fejlődés gondolata alakult ki. Ebben a helyzetben figyelembe kell vennünk, hogy az Euróbarométer felmérése szerint az Egyesült Királyságban a megkérdezetteknek csak 7%-a tudott róla, hogy az Európai Unió beruházásokat támogatja. Lengyelországban 73 százalék a megkérdezetteknek ismerte az EU projektek hatékonyságát. Tehát nagyon nagy a szakadék a 7 százalék és a 73 százalék között. Ebből már is levonhatjuk azt a következtetést, hogy a, a szociális partnerek, gazdasági partnerek és a közhatóságok közötti együttműködést javítani kell, és a civil szervezetekkel valót is az Európai Unió célja az, hogy a polgárok jobban bízanak az intézményekben és felsorakozzanak az integráció mellé. Négy fejezetre oszlik a jelentés, az elsőben a jelenlegi helyzetet tekintjük át általánosságban kiindulási pontként fontos az eredmények kommunikálása. Második fejezetben a kihívásokkal foglalkozunk, a korlátokkal, az akadályokkal, amelyek miatt nem tudunk jobban kommunikálni, nem tudjuk jobban bevonni a partnereket. A harmadik fejezetben kifejezetten a kommunikációról beszélünk, és a part partnerek bevonásáról. A 2020-ig tartó folyamat második felére vonatkozóan az omnibus fényében. Tehát, hogy milyen célokat kellene még és lehetne még elérni. A negyedik fejezetben pedig a kommunikáció promóciójáról beszélek, a partnerek, az állampolgárok 2020 utáni folyamatokba való bevonásáról, ugyanis 2020 utáni időszakra új kommunikációs elveket kell meghatározni, illetve azokat a kereteket, amelyek között a kedvezményezettek lennének a kommunikátorok, hiszen senki sem ismeri jobban a kohéziós politikát, mint azok, akik haszonélvezői annak. A mondandónk, az üzenetünk így hatékonyabb lehet. A kohéziós politika hatékonysága a helyi és regionális hatóságokon múlik, abból indulunk ki, hogy a, eh, az állampolgárokkal ők vannak leginkább kapcsolatban, tehát ő bennük bíznak az emberek legjobban, tehát a kedvezményezetteknek is ők az első számú partnerei a kommunikáció szempontjából. Nagyon fontos, hogy a kedvezményezettek érdekeit figyelembe vegyük az üzenetünkben és milyen kommunikációt valósíthatunk meg, ez régiónként változik, az FC technikai segítség nyújtását is igénybe kell itt venni a kommunikáció érdekében. Nagyon kevés technikai segítségnyújtás történik a kommunikációs területen pillanatnyilag két összetevője van a kommunikációnak, véleményünk szerint az egyik a, a programról szólna, a másik pedig a megvalósításról. A partnerek bevonása azért nehéz, mert nagyon különbözőek az érdekek. És nagyon fontos, hogy a kohéziós politika keretében történő beruházások eredményei nem látszanak azonnal. A stratégiai beruházásokra is vonatkozik ez. Az FC kommunikációnak területi lebontásának kell lennie. Jirki Kattainen eh, biztos azt mondta, hogy eh, a Juncker eh, program finanszírozásához a van, úgy lehet csak hozzáférni, hogyha kommunikációt is megvalósítják. Fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, kötelező intézkedéseket a kommunikáció javítására a beruházások vonatkozásában a beruházások láthatóságát eh, növelni kell, javítani kell a bizottságnak, a tagállamoknak, az irányító hatóságoknak eh, erőfeszítéseket kell tenniük, adminisztratív intézkedésekre is szükség van a, a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés érdekében. Eh, hadd mondjam el azt is, hogy a tagállamokban nagyon különböző a helyzet, egységes eljárásokat kellene bevezetni az intézkedésekkel. A kohéziós politika a eredményessége a kommunikációtól is függ az Európai Bizottságnak. Kommunikáció stratégiákat kellene kialakítania a nettó befizetők és a nettó eh, haszonélvező tagállamok esetében különbözőeket. Egy példát is mondanék. Egy eh, nettó befizető ország cége eh, termékeket árul, vagy szolgáltatásokat nyújt az FC kap támogatást, a tagállamnak be kell ebben az esetben mutatnia, hogy milyen előnyel jár a tagállam számára az, hogy netto, befizetőként tagja az EU-nak, és így támogatást élveznek a vállalkozások a kohéziós alapok, a strukturális alapok bemutatása így megvalósulhat csak az összes releváns partner döntési helyzetekbe való bevonásával lehet hatékony ez a kommunikáció. Fontos a platformokat, eszközöket a részvételi irányítás keretében kialakítani, és a állampolgároknak lehetővé tenni a részvételt. Prioritást kell, hogy képezzenek azok a beruházásokkal az emberek élnek. hogyha részt vesz valaki a döntésekben, akkor felelősséggel tartozik a beruházásért, és így növekszik az európai alapok felhasználásának láthatósága. Köszönetet szeretnék még mondani mindazoknak, akik segítettek ezt a munkát elvégezni. Stojannak, Stefan Doránnak, titkárságtól, itt a bizottságnál, illetve a régió főigazgatóság munkatársainak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Buda úr ezt a, az ismertetést. Most az elnyékelő adóké a szó. Zsufrida következik a szocialisták részéről. Presidente, anch'io ringrazio il... Köszönöm szépen. Elnök úr, én is köszönöm Buda kollégának ezt, e- ezt a jelentést. Sokszor szembenéztünk, szembesültünk már ezzel a kérdéssel itt a szakbizottságban. Ugyanakkor a kohéziós politikának az eredményére kell figyelni, és figyelni kell arra is, hogy hogyan lehet az eredményeket a nagy nyilvánosság felé kommunikálni, közvetíteni. Az egyik az Európai Unió kérdésével foglalkozik egy ízik szempont, a másik pedig a strukturális beruházási alapok láthatóságával. Nos, az állampolgárok bizalma elveszett az Európai Unióban, és nem látják, hogy Európa hogyan építi az utakat, hogyan épít épületeket, és hogyan hozza létre a széles sávú internet kapcsolatot. Ez nem látható. Másodszorban azt is tudnunk kell, hogy a kohéziós politika ugyanakkor nagyon fontos bevételt jelent az a tagállamok számára, és ennek ellenére nem lesz, teszik láthatóvá az eredményeket. Ez az a két kihívás, amelyre választ kell adni. Meg kell erősítenünk tehát az európai politikák eredményeiről szóló kommunikációt. Fontos, hogy itt nem marketingről vagy reklámról van szó, nem akarunk eladni semmit, hanem sokkal inkább a közösségi alapokból megvalósult projektek eredményeit kell láthatóvá tennünk, megmutatni az állampolgároknak, hogyan nézett ki a helyzet korábban, és hogyan nézett ki utána. Egyetértek tehát azzal, hogy a kohéziós politika eredményeit láthatóvá kell tenni, az helyhatóságok szintjén is. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy általános stratégiát európai szinten kell kidolgozni, egy célirányos fellépésre van szükség, két célot kell meg, célt kell meghatározni. Egyrészt fel kell számolni a strukturális alapok eszközeinek hatékony, nem hatékony felhasználását, másrészt meg kell határozni, hogy Európa hogyan tud legjobban részt venni abban a folyamatban, amely a területek növekedéséhez vezet. Éppen ezért fontos, hogy a központi szintje, a régiók szintje és a helyi önkormányzatok, a helyi hatóságok szintje megfelelő információt adjon, juttasson tovább, hiszen nem elegendő, hogy egy plakátra vagy egy valamilyen szórólapra fölírjuk az Európai Bizottság, föltüntetjük az Európai Bizottság logóját, nem kommunikálni kell az emberekkel. Minden fázisban, egyrészt a tervezés fázisában gyakran több évet vesz igénybe, amíg terveznek egy beruházást, ezután pedig az építés, a beruházás minden fázisában, még egyszer mondom, nem csak a nagy plakátokon, hanem az állampolgárokkal való mindenfajta információ teremtés során, kapcsolatteremtés során fel kell tüntetni, hogy itt európai pénzekről van szó, meg kell mutatni, hogy milyen költségvetésből zajlik ez, és mennyi ebből az Európai Unió költségvetéséből származó pénz. Így tudunk a leghatékonyabban fellépni a populisták ellen, akik mindig egyszerűsíti választ keresnek. Végezetül jelzem, hogy az én általam elkészített módosítók elsősorban éppen a kohéziós strukturális politika sikereinek láthatóbbá tételére fog koncentrálni, és az egyes lépéseket definiálja majd. Köszönöm, hogy az előadó koncentrál a kommunikáció egyes kérdéseire, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a platformok kialakítása, a általánosított, mindenki által elfoglaltott standardok átadása, fontos, meg kell határozni, hogyan lépjünk föl az egyes honlapokon, a Facebook és más közösségi hálózatokban. Arra is szükség volna, hogy egy értelmezést elősegítő, mindenki számára hozzáférhető adatbázist is megteremtsünk. Minden projektnek fotókat és videókat kell feltöltenie a honlapra. Ez kötelező kell, hogy legyen a magáncégekre is, hogyha ők is kedvezményezettek. Arra van szükség tehát, hogy jó kapcsolatokat ér, építsünk ki a helyi médiumokkal, annak érdekében, hogy a storytelling hagyománya szerint elmeséljék a projekteket kezdetüktől, az első kapavágástól a megvalósulásig zárom mondandómat, mégpedig azzal, hogy azt mondjam, hogy nem csak az eredményekre mutathatunk, főleg nem ilyen száraz stílusban, konkrétnak kell lenni, meg kell mutatnunk, hogy milyen előrelépéseket értünk el, össze kell hasonlítani ezeket a többi európai régióval, és um, ki kell hangsúlyoznunk, hogy a helyi hatóságok és milyen szerepet játszottak, annak érdekében, hogy az állampolgárok jó képet tudjanak alkotni maguknak. Merci beaucoup. Je ne vois pas notre collègue de... Köszönöm szépen az egyszeres kollégát, nem látom. Tomasik asszony, Kosovszki úr helyett, ugye? Very much. First I'd like to thank Mr. Buda for... Köszönöm szépen, megköszönöm Buda kollégának a jelentéstervezetét. Points and proposals put forward by the rapporteur. Um, it's very true that the awareness of Egyetértek az előadóval is, egyetértek azzal is, hogy a kohéziós politika más-más módon látható az egyes tagállamokban. Ezért úgy gondolom, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy megfelelően kommunikáljunk, Nagyon fontos tehát, hogy láthatóvá tegyük. És azt is gondolom, hogy a kohéziós politikai beruházások és az EFSI beruházások közötti versenyhelyzetet meg kell szüntetni, hiszen gyakran a kohéziós politika eszközeivel elért eredmények nem olyan láthatóak, mint az EFSIS projektek eredményei. Pedig ezek mindkettőből általában hosszú távú projekteket finanszírozunk, és próbáljuk a KKV-kat sem kihagyni a képből. Köszönöm. Az ALDE nevében meg szeretném köszönni Buda úrnak ezt a jelentéstervezetet. Egyetértek azzal, hogy az FC, illetve a beruházási strukturális alapok ö, ö, eredményeit láthatóvá kell tenni. Nem az Európai Unióról, az Európai Unió és az Európai Unió kohéziós politikájáról nem úgy kell beszélnünk, mintha két különböző dolog volna. A kohéziós politika az EU szakpolitikák lényegét képzel, képezi, és ezért a kommunikációban erről kell beszélnünk. De a kommunikációban konkrét célt kell, hogy szolgáljunk, célirányos kell, hogy legyen a kommunikáció, és konkrét példákról kell beszámolni. Tehát, hogy Hollandiában mondjuk ne csak a kommunikáció kedvéért kommunikáljunk, ez nem volna szélrevezető, néhány észrevetel. Kétfajta kommunikáció között kell különbséget tenni. Az egyik a finanszírozási és támogatási lehetőségekről való tájékoztatás, arról való tájékoztatás, hogyan juthatnak a kedvezményezettek a projektekhez. Másrészt pedig a forrásokról, illetve az eredményekről számolhatunk be az állampolgároknak. Őszintén szólva, a 18-as bekezdésben hiányolom ezt a különbségtételt, amikor az előadó például a különböző nyelvekre való fordításról beszél, akkor itt valóban felmerül a kérdés, hogy ez a kedvezményezettek érdekét szolgálja, vagy nem. Hát én nem akarok egy csomó erőt azért kiadni, hogy a, a anyagokat minden nyelvre lefordítsák, eh, akkor, amikor csak egy ország nyelvére kellene. Aztán 19. oldalon egy 19. Eh, pontban egy task force fölállításáról beszél, egy munkacsoport felállításáról beszél. Ez akkor elfogadható csupán, hogyha egy operatív program szintjén jön ez létre. Nem az európai vagy a nemzeti szinten, hanem valóban szigorúan az operatív program szintjén hajtható ez végre. A 24. bekezdés is problematikus számomra. Itt a technikai segítségnyújtás kötelező százalék kulcsáról beszélünk. Nos, a technikai segítségnyújtás és az ezzel összefüggő költségvetési tétel meghatározott, de ezt nem lehet arra használni, hogy ez egész eh, költségvetést kibővítsük, és kvázi ide pumpáljuk át a pénzt. Itt tehát ezzel a 24-es bekezdéssel nem értek egyet. A technikai segítségnyújtás célja az, hogy a régiókat és a helyhatóságokat segítsék a kohéziós politika céljainak végrehajtásában. Ugyanebben a bekezdésben az előadó kötelező projekt szelekciós kritériumokról beszél, amelyek a projekt kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódnak. Ezzel nem értek egyet. A projektek kiválasztásának kiinduló pontja a projektek minősége kell, hogy legyen, és nem a projektek kiválasztására kell koncentrálni. A 26. bekezdésben hangsúlyozott tovább, hogy a polgárok és a szervezetek döntéshozatali folyamatba történő bevonása hozzájárulhat a politikák végrehajtásával kapcsolatos felelősségvállalás növeléséhez. Kérdezem, hogy hogyan lehet ezt elérni. Bizony, én feszültségeket látok itt felsejleni, különösen a igazgatási hatóságok tekintetében, akik tényleg a legjobb projektet próbálják megtalálni, másrészt a szereplők, a stakeholderek érdekei között. Ezen két érdek egymásnak feszül. Kíváncsi volnék, hogy hogyan próbálná ezt egységesen szabályozni, különösen ebben 26. bekezdésben. A 30. bekezdésben egy túl messze megy az előadó, hiszen egy új e-kommunikációs platform felállítására tesz javaslatot. Hát én úgy gondolom, hogy a párhuzamosságokat el kell kerülni, már létezik a kohéziós adatweboldal, kerüljük el hát azt el, hogy újabb um, portálokat, oldalakat, web hostokat állítunk fel, itt az adófizetők pénzével gazdálkodunk, gazdálkodjunk itt felelősségteljesen és takarékosan, ne párhuzamos struktúrákat építsünk ki. Ebben a jelentésben a Nemzeti Információs és Kommunikációs hatóságok szerepéről is kell beszélni és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak feladata, hogy tovább támogassa a hálózatok működését az emberek között, a hálózatok létrejöttét. Néhány módosítót szeretnék tenni, és persze örömmel tekintek majd az előadóval és az árnyéki előadókkal való együttműködés elébe. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Dámátó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Buda kollégának ezt a véleménytervezetet, jelentéstervezetet, sok fontos kérdést vet fel. Nem csak a kohéziós politika kérdéseit feszegeti, hanem az Európai Unió és az állampolgárok általános viszonyát, illetve azt, hogy hogyan informáljuk az állampolgárokat. Általános észrevételeket szeretnék tenni. Minden öm, kezdeményezést be kell fogadni, amely láthatóvá teszi a kohéziós politika eredményeit, öm, és öm, amelynek segítségével az előirányzott költségvetés betartható. Ugyanakkor a legjobb gyakorlatok cserélgetésére való utalás nem elegendő. Azt kell elérni, hogy akár a jó, akár a rossz gyakorlatokat megismerjék a szereplők adatbankokon keresztül, adatbázisokon keresztül, ahol nem csak a projektről és a pénzről van szó, hanem az állampolgárok tényleg elolvashatják azt, hogy milyen célt szolgál a projekt, illetve milyen hozzáadott értéket teremtett. És így lehet csupán a pénzzel való felelősségteljes gazdálkodást és az átláthatóságot megteremteni gyakran ugyanazok a nemzeti hatóságok, um, a nemzeti hatóságok azok, amelyek um, sürgetve um, vernek végig egy projektet a választások fényében, Brüsszelre hivatkozva. A 2007-2013-as időszakban sok ilyen példát láttunk, és ezért a 2014-2020-as időszak végrehajtása során, valamint a 2020-as 20 utáni tervidőszak elkészítése során szempontokra figyelemmel kell lenni. Az állampolgárokra kell koncentrálni, nem az euroszkeptikusok elleni öm, mozgalmat kell itt indítani, a öt csillag mozgalom, az én pártom, eurokritikus. Egész egyszerűen meg akarjuk akadályozni ezt, hogy a priori módon megkérdőjelezhetetlen legyen, hogy hogyan működik az Európai Unió, kvázi kőbevésve vegyük ezt komolyan. Nem. Amellett vagyunk, hogy egy kritikus, de konstruktív harmadik úton járjunk az Európai Unióhoz való viszonyunkban. És így vizsgáljuk meg az összes európai szakpolitikát. Kérdezem a kollégákat akik itt dolgoznak. Három forró, izgató témáról beszélek. A hármas cikk a gazdasági makrokondicionalitásról száll, szól. A társ finanszírozás mennyiben számítható be, kérdezem én, az államadósághoz? Hát nem járul-e hozzá a társfinanszírozás államadóságba való beszámítása az euroszkeptikus hangulat e- elterjedéséhez kérdezem önöktől. Hogyan lehetne hát egy megfelelő partnerséget kialakítani? Én, mi természetesen magunk részéről egy sor módosítót benyújtunk majd. Köszönöm szépen, megadom a bizottság képviselőjének a szót. Grazie. Yes, uh, thank you very much. Um, Uh, Köszönöm szépen. A bizottság üdvözli a Buda jelentést. Ez nagyon sok pozitív javaslatot tartalmaz nekünk, és az a célunk, hogy a kohéziós politika láthatóvá váljék. Az igaz, hogy az EU állampolgároknak mintegy csupán egy harmada van tisztában azzal, hogy létezik Európai Uniós regionális politika, és a nagyobb kedvezményezett országokban pozitívabb a helyzet. Lengyelországban, a balti államokban, a Csehköztársaságban, Magyarországon a 50-60 százalékos szintet is eléri azon állampolgárok köre, aki már valaha hallott a kohéziós politikáról. A azok, akik hallottak már a kohéziós politikáról, ezeknek három negyede viszont pozitívan értékeli magát a kohéziós politikát és annak eredményeit. Ez pozitív hír. Van Miltenberg úr kollégá úr észrevételeit a kommunikációs hivatalok hálózatáról nagyon fontosnak tartom. A bizottság a maga részéről szorosan együttműködik ezekkel a kollégákkal, és aktívak vagyunk a legjobb gyakorlatok e, megosztásában. Mi több két-három találkozót is szervezünk évente, ahol a legjobb gyakorlatokat kicseréljük. Arra törünk, hogy képzéseket is biztosítsunk a fontos és új kommunikációs technológiákról és ezek aspektusairól. Ezt folytatni akarjuk a jövőben is ezt a munkát. Végezetül pedig megszólították a bizottságot, egy itt egy, ilyen, egy akcióterv elindítását vetették fel. Nem itt a vitában, de az általános vitában. És jelezhetem, hogy nyitott fülekre talált ez a felvetés, nyitott kapokat döngetnek a bizottság, nekiállt, és egy ilyen task force felállításán dolgozik, ami pedig az általános kommunikációt illeti. Szorosan együtt szeretnék önökkel működni. Köszönöm, most pedig megkapja Buda képviselő szót, mint az előadó. Tessék, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja Buda képviselő. Nagyon fontos jelentésről van szó, nem azért, mert én jegyzem, hanem a témája miatt. Nagyon kár, hogy Európa ilyen sok pozitív eredményt, pozitív dolgot hoz az embereknek, ilyen sok pozitív eredményre vezetnek az európai szakpolitikák, és az emberek még sincsenek ezzel tisztában. Hogy hány százalékát kell a költségvetésnek a hirdetésre, a médiumokkal való munkára szánni, ezt nem tudom. De azt látni kell, hogy amit ma erre a célra fordítunk, az nem elegendő hogy most mennyit kell erre átcsoportosítani, ezt nem tudom. Itt voltak éppen a projekt értéke is egy döntő kérdés lehet. Vannak olyan projektek, amelyek kevesebb pénzzel is kijönnek ilyen PR pénzzel, mások többel. Nagyon fontos persze az állampolgárok részvételének kérdése is. Én egy olyan városból jövök, ahol a polgármester egyben miniszterelnök is volt több éven keresztül, és amikor a költségvetést összeállítja, előtte konzultációt indít az állampolgárokkal, megkérdezi, hogy milyen prioritásokat látnak fontosnak a helyi, a helyhatósági politikában. Egyszerűen konzultációt indít az állampolgárokkal, megmondja, mennyi pénz áll rendelkezésre, milyen célokat tartanak támogatandónak, egytől tízig lehet szavazni, és az állampolgár tényleg hangoztathatja, elmondhatja, hogy szerintem az ötös projekt fontosabb, mint az egyes projekt, vagy éppen fordítva. Ennek fényében határozzák meg a prioritásokat, nem én, mint a hatóság, hanem én megmondom, hogy mennyi pénzem van, Nagyon fontos, hogy az emberek, akik ott élnek, tudják, hogy mi történik, és ilyen módon persze láthatóbbá is válik a politika. Hallottuk, hallottunk ma már a választási kampányról. Nos, hogyha így bevonjuk az állampolgárokat, akkor ez nem egyszerű hírverés, hanem valóban láthatóvá válnak a politikai intézkedések, ez én városomban így ö, hozzák a döntést, de San Franciscóban vagy Berlinben is hasonló költségvetési eljárást folytatnak. Fontos tehát, hogy megkérdezzük az, e- a, a, a, a, az embereket, megkérdezzük az embereket, hogy mit akartok, mi a legfontosabb számotokra ne a politikus legyen a legokosabb, hanem mutassa meg, hogy mit akarnak, eh, térképezzük fel, hogy mit akarnak az emberek. Kíváncsian várom a módosító indítványokat, hiszen minnyájunknak az a célja, hogy egy olyan jelentést fogadjon el a tisztelt ház, amelynek segítségével a kohézis politika láthatóbbá válik. Rendben. Más nem jelentkezett szólás, de igen, tessék. Dosłownie e, jedno e, krótkie zdanie. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék Buda úrnak köszönetet mondani ezért az anyagért, és roppant fontos dologról van szó. A kohéziós politika tekintetében, hogy tudják a polgáraink, hogy miről szól a kohéziós politika. Tehát nagyon értékes munkát végzett. De két elemre azért szeretném felhívni a figyelmet. Egy jó egyensúly szeretnénk elérni ezekben a dolgokban. Nagy-Britanniában például kevesen tudják, hogy milyen eredményei vannak a kohéziós politikának, de paradox módon a lengyelek 77%-a pontosan tudja, hogy mit jelent a kohéziós politika. Ez nem jelenti azt, hogy a helyzet jó. Hiszen igazából van egy ilyen promóciós fáradtság. És hogyha Buda úrral egyetértek, akkor ellent kell mondanunk a populistáknak, és például egy eh, ilyen populista ellenes fegyver lenne az, hogy bemutatjuk, hogy mit csinálunk hatékonyan az Európai Unióban. Azonban az euró, európai lelkesedés nem csak pénzalapú kell, hogy legyen. Hogyha szeretnénk az emberek fejét és szívét megnyerni, akkor tudnunk kell, hogy ez egy kísérlet, amit csinálunk. Az Európai Unió egy kísérlet. És lehet, hogy ez most egy kicsit provokatív módon hangzik, de én azt javasolnám, hogy néhány dogmát újra kell írni. Tehát sokkal ambiciózusabbak is lehetünk. Tehát ezeket az EU logókat bárhova oda tehetjük, bárhova oda rakhatjuk a logókat, a sapkákra, zsebkendőre, de szerintem ez pénzpazarlás. Azt kell megnézni, hogy mi történik itt az Európai parlament, mi történik itt a frakcióban. Hiszen mi hozzuk létre ezeket a műtyürkéket, tényleg el kell érni a polgárainkat, és sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, mint amilyenek most vagyunk. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy bizonyos tagállamokban vannak iránymutatók, hogy hogyan lehet egy bizonyos projektet hirdetni, előbbre juttatni. Ez eléggé nyilvános információ, és nagyon fontos az, hogy a polgárok tudják, hogy milyen dimenziók vannak. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a polgárokat mi érdekelnek. Tehát ne leveleket írjunk, próbáljuk meg valahogy hatékonyabbá tenni. Köszönöm. Mint tudják, március Májusban lesz a szavazás, illetve május 28-áig lehet a módosítókat benyújtani. A koordinátori döntéseket elfogadottnak minősíthetjük-e? Rendben. Akkor van-e más kérdésük? Nincs. Rendben. Akkor az ülést ezzel lezárom. Köszönöm.